kollégák! Szeretném megkezdeni a parlamenti ülésszakot egy gondolattal, és megemlékeznék Simon Weilről. Une grande figure de notre époque qui a marqué l'histoire. Nagyon nagy évű alakja volt a korunknak, aki alapvető hozzájárulással élt az Európai Parlament életéhez, illetve az Európai Unióhoz. Olyan ö, nagy szelleme generációjához tartozik, mint Helmut Kohl, aki néhány nappal ezelőtt ö, hagyott itt bennünket, és ő is itt hagyott bennünket. Ő volt az első, a közvetlen, az Európai Parlament közvetlen választása után elsőként kinevezett elnök segítette a parlamentet az első lépéseiben, a jó irányra való, a jó irányra való, irányhoz vezető útra, úton tartotta, és azt mondta az első elnöki beszédében, hogy a parlamenti közgyűlés megerősödött legitime, legitimitásában és az európai közösségekben és a politikai döntések meghozatalakor nagyon határozottakon, határozottként lép fel. Ez a személyiség, amelynek emléke velünk van, és velünk is marad, és azt kérném, hogy csatlakozzanak hozzám, és egy perces csenddel emlékezzünk meg Simon Weilről. Köszönöm. vi informo altresì tájékoztatások következnek. A holnapi napon 12 órakor itt a plenáris ülésteremben emlékezünk meg Simon Weilről. Ez azt jelenti, hogy a szavazás a megemlékezés után kezdődik arról is tájékoztatok mindenkit, hogy azok a képviselők, akik részt vesznek a temetésen 10 óra 30-kor szerdán Párizsban a távolmaradásukat igazoltnak vesszük. Dichiaro formalmente ripresa la sessione. Ezúttal megnyitom az Európai Parlament következő ülésszakát. Ügyrendi felszólalás? Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a német Bundestag történelmi döntést hozott múlt pénteken. Végre Németország csatlakozott azon Európai Uniós tagállamokhoz, amelyek az egynemű párok esetében is elismerik a házasságot. Az LGBT közösség tagjaként szeretnék köszönetet mondani minden európai parlamenti képviselőnek, aki küzdött az elmúlt években azért, hogy ez megvalósulhasson. Enélkül Németország nem tartana itt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Egyelőség, színűség mindenkinek. A szeretetet nem lehet megállítani. Kedves Proust képviselő, önkért szót parancsoljon. Elnök úr, engedje meg, hogy nagyon röviden én is szóljak itt a plenáris ülésszak megnyitásakor Strasbourgban, amely az európai demokrácia szíve, szívében fekszik. Szeretnék köszönetet mondani a néppárti francia delegáció vezetőjeként azért, hogy megemlékezett Simon Weilről, aki a múlt héten hagyott itt bennünket. Az ő emlékezete a szívünkben marad, és emlékezni fogunk a cselekedeteire. 1942-ben 16 évesen eh, került be eh, a koncentrációs táborba, Auschwitzba. Ő volt a reményeink eh, szimbóluma és annak a szimbóluma, hogy kitartóan a konzervatizmussal szemben a nők jogait védte, a szabadságért küzdött, és soha nem volt hajlandó feladni ezt a küzdelmet a legkeményebb akadályokkal szembenézve sem. A háborút megélte, és nagyon határozottan, egyedülállóan dolgozott azért, hogy a sokszínűségben egyesítse az európaiakat és legyünk büszkék minden nap arra, hogy ő 1900 98 és hogy 1979-ben parlamenti képviselő lett, és hogy az Európai Parlament első elnöke volt. A béke, amelyet a kontinensünkön megélhetünk, nagy történelmi alakok munkájának az eredménye, és Simon Weil közöttük, a, közöttük az egyik és Simon Weil munkássága is kötelez bennünket arra, hogy Európa építését folytassuk. Az információ, a tudás terjesztése, fontos. A szó elszáll, de a cselekedetek nyoma megmarad. Simon Weil mindig azon igyekezett, hogy a változások a gyakorlatban is megmaradjanak, megnyilvánuljanak. megnyilvánuljanak. Ahogy emlékeztetett erre, elnök úr, megemlékezünk még Simon Weilről a szavazás előtt, de én is szerettem volna beszámolni, megosztani az érzelmeinket a többiekkel egy, ebben az ülésteremben, mert nagyon sokunkat megérintett az ő halála. Honorable Gisbeck. Grisbeck kolléga. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megkaptam a szót. A liberálisok nevében én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik méltatják Simon Veilt és a holnapi megemlékezés kapcsán a francia kolléga javaslatát és minden európai barátunk javaslatát támogatom. Simon Weil a 20. század szimbolikus személyisége volt, akinek nagyon nehéz sorsa volt, érintette őt is a holokauszt, de ugyanakkor egy csillogó személyiség volt, aki csillagként áll a 20. század polgárai előtt, aki politikusként, politikus nőként, nőként sokféle értéket egyesített, és elsősorban a kitartás, az e-, egyenes gerinc, az erős jellem volt az, ami eh, alapján továbbra is példaképünk lehet parlamenti elnöként is, és akire hazámban, eh, és nem csak hazámban felnéznek, hiszen az emberi jogok és a női jogok kiemelt harcosa volt. És eh, kiváló nő ről, hogy most megemlékezünk, ez úgy gondolom, hogy valamennyi franciának és európai polgárnak a kötelessége, és a mi frakció nevében is ö, szeretném méltatni őt. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és a méltató szavakat és az előttem szólókat ismételve, én is el szeretném mondani, hogy Simon Weil egy egyesítő személyiség volt Európa számára, Európa ismertsége szempontjából Franciaország érdekében és a női jogok harcosaként mérföldkőnek tekintető az ő tevékenysége. Ő egy nagyon nehéz időszakban vállalta ezt a harcot, és mi szocialisták és demokraták úgy érezzük, hogy letéteményesei vagyunk az ő örökségének, és szeretnénk az ő útján tovább haladni, hogy valamennyi európai számára minden emberi jog érvényesüljön végre. Megköszönöm. Nyilvánvaló, hogy Simon Weil ebben a eh, parlamentben is nyomot hagyott maga után, nagyon sok képviselő szeretett volna rá eh, emlékezni. Alelnök úr, alelnök asszony. Köszönöm szépen, én a zöldek nevében szeretném megköszönni önnek a méltató szavakat, a kollégáimnak is ugyanezt, Simon Weil a női jogok szempontjából nem csak Franciaországban, hanem sok más országban is példakép, és meg szeretném köszönni valamennyi európai és európai nő nevében, amit tett. Eh, Patricia Tolja asszony kért szót, de emlékeztetek mindenkit, hogy holnap hivatalos megemlékezést tartunk. Nem, ebből a, nem ebben a témában kért szót, parancsoljon akkor. Igen, nagyon-nagyon röviden, elnök úr, ebben az ülésteremben szerettem volna elmondani, hogy nagyon sokszor odafigyelt olyan tagállamok nehézségeire, amelyek most küzdenek a migrációval. A múlt héten Olaszországban 12 ezer ember érkezett két nap alatt, és még 5000-en érkeznek, ebben az ütemben érkeznek az emberek. Olaszország a befogadást választotta, segíti ezeket az embereket, de nagyon komoly nehézségekben vagyunk. Kérek mindenkit, hogy a kormányaikat a kormányaikra gyakoroljanak nyomást, hogy a tanács lépjen. Az én hazám a szolidaritás, a befogadás, az emberi életek megmentésének útját választja, de nagyon nagy nehézségben vagyunk. A szolidaritásra szükség van, és Görögország nevében is szólhatok. Nem lehet, hogy ezek az országok nem nyernek meghallgatást itt az Európai Parlamentben, és nem nyilvánul meg az európai szolidaritás. Most beszéltünk Simon weil a projektről, és vannak olyan helyzetek, ahol próbára teszik az európai projektet. Most például ez egy ilyen helyzet, meglátjuk, hogy elbukik-e, vagy pedig tovább tud haladni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Tojászonynak. Még lesz lehetősége majd az elnökségi, az észtelnökség programjának bemutatásakor a téma megvitatására. Rátász miniszterelnök már biztosított engem arról, hogy mint mindig ezzel a